fennmaradjanak. A csökkenő érték és cserearány miatt azonban mégsem lehet a helyreállításban bízni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ódi kollega a következő. Tisztelt Európai Tanács